mielőtt átérünk a szavazásra, szeretném megadni a szót Nuno Melonnak, portugál képviselő, aki egy személyes bejelentést szeretne tenni. Melon úr, itt van? Uh, no, he's not there at the moment. No. Okay, so... Nincs. Akkor kezdjük a szavazást. Lengyelül fogok beszélni. A szöveget, a tegnapi szöveget mindenki megkapta. Van-e megjegyzésük a kiosztott dokumentumhoz? Stau. Nincs akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem, és most áttérünk tényleg a szavazásra